Dear colleagues. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Mint mindannyian tudják, egy napi rendi pontunk van csak a mai napi rendem. Hogy üdvözöljem Tömrovszkis alelnök urat a mai nyilvános meghallgatás alkalmával amely nagyon különleges körülmények között kerül megtartásra, azt követően, hogy az Egyesült Királyság népszavazásának eredményeit megismertük. Lehetőségünk lesz találkozni és köszönetet mondani Jonathan Hillnek. Nagyra becsültem az érzékenységét, e, amelyet akkor tanúsított, amikor úgy döntött, hogy a népszavazás eredménye ismeretében lemond portfóliójáról, és minden koordinátor egyhangúan kifejezte eh, az eh, nagy örömét afelett, hogy milyen kiválóan együtt tudtuk működni abban a két évben, amíg biztosunk volt a tőkepiaci unió pénzügyi szolgáltatások eh, pénzügyi piacok terén úgyhogy lehetőségünk lesz köszönetet mondani neki jövő héten. Ma, mint mindannyian tudják, azért vagyunk itt, mert Juncker elnök úr úgy döntött, hogy Dombrovskis alelnök úrnak adja át a pénzügyi stabilitás, pénzügyi szolgáltatások és tőkepiaci eh, unió e, feladatait, eh, portfólióját, tárcáját. E, ön pedig, Dombrovskis úr, visszajelezte, hogy szívesen megjelenik az Econ előtt, illetve az Econ nevében, a saját nevemben és az Econ koordinátori nevében fel megkértük, hogy jelenjen meg előttünk. Ez egy kulcsfontosságú portfólió, amely a banki uniót, a pénzügyi, a tőkepiaci uniót, a pénzügyi szolgáltatások szabályozását és általában a pénzügyi és stabilitásra kapcsolatos ügyeket öle fel olyan időszakban, amikor még mindig az a dolgunk, hogy a problémákat megoldjuk és megerősítsük azt a pénzügyi ágazatot, amely alapvető fontosságú a növekedés, a munka, foglalkoztatás és az Európai Unió stabilitása, és különösen az eurozóna stabilitása tekintetében. Az előkészítő munka részeként írásbeli kérdéseket küldtünk önnek az ECON koordinátoroktól. A válaszokat, amelyeket megkaptunk öntől, papíron is kiosztottuk és keresztettük is. Jelen pillanatban a nagyon rövid határidőkre tekintettel csak angol változatban állnak a válaszai rendelkezésben. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre, és ezzel bele is csaphatunk a meghallgatásba a szokásos szabályaink szerint. Úgyhogy megadom önnek a szót 10-15 percben tartsa meg bevezető felszólalását, és utána 5 perces eh, eh, sávokban 2 perces kérdés, 3 perces válaszok jönnek majd fölváltva. Dombrovszki szüremi a szó. Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, képviselők, először is Szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőséget, hogy megszólalhatok ma önök előtt. Eh, sajnálatos az a döntés, amelyet a brit választók meghoztak június 23-án, azonban tiszteletben kell ezt tartanunk. Hill biztos úgy döntött, hogy lemond. Én ezt a döntést tiszteletben tartom. Jó lehet, sajnálom, hogy ilyen megbízható, eh, kiváló eh, kollégát elveszítek igazi elközöttséggel és jó együttműködéssel dolgozott együtt velünk, és minden jót kívánok neki a jövőre. Kedves kollégák, nagy kihívást jelentenek ezek az idők az Európai Unió számára. A népszavazás utáni időszak folyamat kezeléséhez sok gazdaság és politikai döntésre lesz szükség olyan időszakban, amikor Európának más jelentős kihívásokkal is szembe kell néznie, ilyen például a migráció, vagy pedig a biztonság kérdései. A pénzügyi szolgálatok ágazata az egyik olyan ágazat, amelyet leginkább érint az Európai Unió brit kapcsolata, leginkább befolyásol. Nem tudjuk pontosan, hogy a jövőbeli kapcsolatunk az Egyesült Királysága hogy fog alakulni. Reméljük, hogy az Egyesült Királyság szoros, közeli barátunk, partnerünk marad Eh, addig az Európai eh, Unió része mar, amíg ki nem lépnek, nyilván addig az Európai Unió jogú tagjai maradnak. A 27 tagállam azonban világosá tette, hogy bármilyen megállapodás, amit az Egyesült Királyság, amit harmadik országgal megköt az Európai Unió, eh, olyannak kell lennie ennek a megállapodásnak, amely a felelősségeket és a kötelezettségeket kiegyensúlyozottan kezeli. Az Egyesült Királyságnak a szolgáltatások, a tőke, a személyek mozgására, tehát minden négy alapvető e, Európai Uniós értékre e, kötelezettséget kell vállalniuk, az Egyesült Királyság nem teheti meg azt, hogy mazsolázgat a szabadságokból. E, Jóban örültem volna, hogyha kedvező körülmények között kerül sor erre a feladatvállásra részemről, ugyanakkor ha már így alakult, akkor akkor, akkor állok rendelkezésre. E, korábban is foglalkoztam az EMU említésével, a e, terrorizmus finanszírozásának e, akadályozásával, foglalkoztam az Európai Parlament képviselőjeként, mielőtt még bizottsági ellenők lettem pénzügyi területekkel. De mielőtt részletekbe mennék, hogy beszéljek általában az európai pénzügyi ágazatról. Ennek elsőleges feladata, a felelőssége az, hogy a valós gazdaságot finanszírozza, támogassa a beruházásokat, és segítse az európai szociális gazdaságot meg az a szociális piacgazdaságot. Így tudunk segíteni a polgároknak abban, hogy az egészségük biztosítására, az oktatási elképzelések megvalósítására finanszírozást nyerjenek, gondoskodni tudjanak magukra és családjaikról. Ma az európai pénzügyi rendszer szolidabb, masszívabb lábakon áll, mint a válság előtt, fejlődik a gazdaság, bankjaink erősebbek és jobban tőkésítettek. Ugyanakkor az európai bankok és befektetési intézmények új, kinéz, ki, új kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek. Megfelelő egyensúlyt kell teremteni, ehhez nagyon fontos, hogy megfelelő prudenciális alapokat hozzunk létre. A szabályozásnak lehetővé tenni a valós gazdaság, ö, reálgazdaság eh, finanszírozását, eh, a pénzügyi ágazat jó működését. Olyan keretrendszerre van szükség, amely az új gazdasági technológiai és társadalmi eh, változásokat, fejleményeket figyelembe veszi, és szükség esetén lehetővé teszi az ágazat struktúraváltását is. Az Európai Unió továbbra is olyan unió, és egységes belső piac, amelyben valamennyi tagállam részt vesz, és egy olyan közös valuta, amelyben, a, amelyben sok eh, tagállam részt vesz. Az euró eh, alelnökeként eh, valamennyi tagállam bevonásával rendszeres egyeztetéseket tartunk. Egyértelmű, hogy a gazdasági és a pénzügyi uniót rugalmasabbá kell tenni, egységesebbé kell tenni, ki kell, kell mélyíteni, és valamennyi tagállam erősségeire kell építenünk közös szabályok alapján azok az események, amelyek az utóbbi időben bekövetkeztek, globális hullámokat váltotta ki a pénzügyi ágazatban, világszinten. Fontos, hogy a betéteseket megvédjük. A bankmentés vonalkozó direktíva már majdnem elkészült, tovább dolgozunk mindaddig, amíg valamennyi tagállam nem csatlakozik. E, ezen kívül a második szintű jogalkotásra is szükség van, amely megfelelő szabályokat, bérbe és egyéb szabályokat e, e, hatályba helyezi. A következő néhány hónapban pedig a tilakkal és egyéb programokkal kapcsolatban is meghozzuk a döntéseinket és végezzük a munkánkat. Kedves kollégák, fontos, hogy a lendületet megőrizzük, kiteljesítsük a banki uniót. Örülök, hogy az egységes bankmentő alap a kapcsolatban hamarosan megkezdhetnek a, már a technikai szinti intézkedések. A bankunió harmadik pillérének létrehozása ugyanilyen fontos, ez az Európai Pénzügyi és Banki Unió megteremtésének az egyik fontos lépése szeretnék az Európai Parlamenttel, mint társ döntéshozóval szorosabban együttműködni. Az Európai Parlament természetes partnerünk, és egyetértünk önökkel abban, hogy nincsen szükség ennek véglegesítéséhez kormányközi megállapodásra. Az EDIST egy, ki kell egészítenünk a banki kockázatok megfelelő kezelésével. A tilak és egyéb megállapodások, joganyagok még évvégéig az asztalra kerülnek, a hátra levő még eh, meg nem valósított bázeli eh, eh, reformokat ugyancsak végre kell hajtani. Az önök saját kezdeményezési jelentése nagyon hasznos eszköz számunkra ebben. Ami a tőkepiacok unióját illeti, a beruházások és a növekedés erősítés érdekében és eh, Lord Hill munkájának folytatása érdekében együtt fogok működni Katainen eh, alelnök úrral. Európa legnagyobb pénzügyi központja a London. Hogyha London elhagyja az Európai Uniót, akkor eh, még fontosabb lesz az együttműködés elmélyítése. Eh, valamennyi tagállam egységes belső piacáról beszélünk, amely azonban az elmúlt is sokkal rugalmasabbá teszi, hiszen az integrált eh, tőkepiacok jobban viselik eh, a megrázkodtatásokat. Fontos lesz átgondolnunk, hogy a meglévő javaslatokkal, intézkedési tervekkel kapcsolatban mit kell tennünk, és mi az, amit még meg kell tennünk a korábbi tervekhez képest. Azonban az elsődleges feladatunk az az, hogy a meglévő megállapodásokat tovább vigyük ehm, egy olyan ö, ö, rendszert kell kialakítanunk, amely egységesebbé és világosabbá teszik, hogy a cégeknek milyen prospektussal, milyen ö, nyilvános információs anyaggal kell megalapozniuk azt, hogy a tőzsdén pénzt terethessenek a ö, működésük finanszírozásához. A fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatások területéről beszélve, nagyobb biztonságot kell nyújtanunk, nagyobb átláthatóságot. Az erre vonatkozó zöld könyv alapján össze fogunk előállni a bizottsági javaslatokkal. A zöld finanszírozás és a fintek két olyan terület, amelyet szeretnénk alaposabban megvizsgálni, és természetesen keresni fogjuk a módját annak, hogy az intézményes befektetők is figyelemmel legyenek a fenntarthatósági megfontolásokra, amikor befektetési döntéseket hoznak Összességében elkötelezettek vagyunk amellett, hogy eh, bizonyítékokra, eh, adatokra alapozva hozzuk meg a döntés, döntéseinket a növekedés eh, érdekében. Ellenőrzik, hogy szabályaink megfelelően működnek, és változtassunk ott, ahol ugyanazokat a potenciális eredményeket sokkal növekedésbarátabb módon is el lehet érni. A teljes ágazat reformjához a fennmaradó kockázatokat kell kezelni. Most például, hogy a CCP-k szerepét vizsgáljuk, fontos, hogy a CCP-k, ha bajba kerülnek, akkor egységes rendszer alapján meg tudjuk őket menteni. Nos, röviden ezek a legfontosabb elemei ennek a dossziénak, ennek a, ennek a tárcának, portfóliónak. Úgy gondolom, hogy lendületben vagyunk, és nagy örömmel tekintek az együttműködés elé a jövőre nézve, és remélem, hogy ezt napi rendet együtt tudjuk megvalósítani. Köszönöm. Thank you. Mr. Vice President, for... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt a prezentációt. Először is Balc úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretném megköszönni a bizottság alelnökének, hogy itt van ma reggel. Jean-Claude Juncker azon döntése után, hogy a pénzpiaci portfóliót önnek önre ruházza, ön Dombrovskis úr azonnal kapcsolatba lépett európai parlamenti képviselőkkel, és jelezte, hogy készen áll arra, hogy eljöjjön az Ekon szakbizottságba egy meghallgatásra. A néppárt nagyon nagyra értékeli ezt a kezdeményezését. Ez azt is jelzi, hogy nagyra értékeli a parlamentet, amelyet nagyon jól is ismer, hiszen egykoron képviselő volt itt. Természetesen sajnáljuk, hogy Jonathan Hill nem fogja folytatni a munkáját. Az elnök úr már bejelentette, hogy ő is ellátogat a szakbizottságunkban a jövő héten, akkor majd személyesen is elmondhatjuk neki, mennyire hálásak vagyunk az eddigi munkájáért. Önnel Dombrovskis úr az euróért felelős alelnökként mert szorosan együttműködtünk eddig is, a bankunióhoz kapcsolódó témákkal foglalkozott már eddig is a portfóliója részeként, és az Európai Bizottság alelnökeként az európai pénzügyi szolgáltató ágazat kérdéseit nagyon jól ismeri. Alelnök úr, a pénzpiacokra vonatkozó szabályozások EU-s szinten az elmúlt években jóval komplexebbé váltak, részletesebbé váltak, és bővültek is. A szabályozás szükségessége kibővült. Létrejöttek az európai felügyeleti hatóságok, folyamatosan ellenőrizni kell a konzisztenciát a jogalkotásban, valamint azt is, hogy a kisebb és középméretű eh, pénzpiaci szolgáltatók esetében ne jöjjön létre aránytalanság. Ezért is örülök annak, hogy eh, a bizottság eleget tesz a szakbizottságunk kérésének, hogy egy átfogó hatástanulmány készüljön. Szeretném öntől megkérdezni, hogy az ön munkája alatt, az ön hivatali ideje alatt számíthatunk-e arra, hogy ez a tanulmány gyorsan elkészül és gyorsan megszületnek az eredmények. Másrésztről érdekelne, hogy az arányosságot hogyan kívánja szavatolni. Lesznek-e ön az önhivatali ideje alatt is rendszeres arányossági elemzések, és együtt kívánne működni velünk abban, hogy a társjogalkotók akarata érvényesüljön. Köszönöm. So, um, uh, honorable Mr. Uh, Baltz, uh, thank you for this. Tisztelt Bálc úr, köszönöm a kérdését. Ami az elemzéseket illeti, Pontosan ez a cél, célkitűzésünk. Szeretnénk a szabályozási munkánk átfogó hatását vizsgálni. Úgy gondolom, hogy a legjobb ezen a téren az lenne, hogyha a konkrét kérdésekre összpontosítunk, egyenként elemezzük a különböző kérdésköröket, és a cselekvés mezejére lépünk, hogyha arra szükség mutatkozik. Nagyon fontos ez abból a szempontból is, hogy megfelelő szabályozási keret jöjjön létre, és nagyra értékelem, hogy a különböző érdekelt felek is pozitív visszajelzéseket küldtek Mindenképpen meg fogjuk tehát vizsgálni a különböző jogszabályok közötti átfedéseket, az egymásra gyakorolt hatásukat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az elmúlt évek során helyére került szabályozások megfelelően működjenek, és ez a keret működőképes maradjon. Úgy tűnik, hogy most három csoportba sorolhatók a különböző kérdéskörök. Vannak olyan területek, ahol a szabályozásunk még nem elégséges, aztán vannak olyan területek, ahol a reálgazdaságra esetleg negatív hatással lehet a szabályozás, és vannak olyan területek, ahol túl nagy terheket rovunk a szolgáltatós, szolgáltatókra, mert inkonzisztensek, ellenmondásosak a szabályok például. Az, elmúlt, az elkövetkezendő hónapokban tehát majd önökkel együtt is megkívánom vizsgálni azt, hogy mi lenne a legmegfelelőbb irány. Perons Perez. Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr. Elnök úr, ahogyan nagyon sokan mások, és mi is sajnálattal veszük tudomásul, hogy Hill úr lemondott, tudjuk, hogy az ő portfóliója némiben módosult, módosult az első bizottsági elnöki kijelöléshez képest, tehát itt a politikai aspektusok érvényesültek. Azonban önnek így is óriási a felelőssége a mostani meghallgatás keretében. A Brexitet követően a német börze, illetve a londoni Stock Exchange tőzsde sorsáról van szó. a vállalkozások számára lehetőség van arra, hogy más országokban szolgáltatásokat biztosítsanak, és ezt bele kell tenni a nemzeti jogszabályokba. Kérdésem pedig az, hogy a bizottság hogyan kíván meggyőződni arról, hogy az Egyesült Királyság valóban teljesíti a kötelezettségeit, Különösen gondolok itt arra az időszakra, amely a tárgyalások elindulásáig tart mostantól, illetve a tárgyalások végéig. Aztán az ESMA hogyan fogja nyomon követni a piac tevékenységét, illetve a Brexit, a Brexit elindítóit, akik ugye nagy mértékben felborították a piaci egyensúlyt. Oké. Okay. Nos, hangzik a válasz. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igazából itt egy kérdéscsoportot kaptam. Először is, ami a brit referendum hatását következményeit illeti az Egyesült Királysággal való kapcsolatunkra nézve, illetve ennek a pénzügyi ágazatra tett hatása? Ez volt az egyik kérdés. Nos, valóban ez nagy mértékben függ attól, hogy milyen kapcsolatot alakítunk ki, illetve az Egyesült Királyság milyen kapcsolati modellt állít fel az Európai Unióval. Hiszen itt két lehetőség áll fönt. Egyrészt az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Uniós belső piac szerves részét képezi, tehát belül van. Ez természetesen azt is jelenti, hogy kötelezettségekkel kell, kötelezettségeknek kell eleget tenniük, tehát itt gondolok a mozgásszabadságra, illetve a pénzügyi hozzájárás, hozzájárulásra, valamint az Európai Uniós jogszabályok érvényesítésére. Ami pedig az útlevelesítés kérdését illeti. Hogyha az Egyesült Királyság a belső piac része marad, és itt felbeszakítja e, Pervans Beres asszony, igen, elnézést, a kérdésem arra vonatkozott, hogy mi történik a tárgyalások előtti időszakban. Válasz. Most az Egyesült Királyság továbbra is teljes tagja az Európai Uniónak minden joggal, minden kötelezettséggel. Ez azt jelenti, hogy ez a helyzet áll fenn egészen addig, amíg be nem nyújtják az 50-es cikket, és az egész folyamat le nem zárul. Tehát addig ez azt jelenti, hogy legalább a következő két évben az Egyesült Királyság teljes tagja az Európai Uniónak. Ami pedig az Európai Uniós jogszabályokat illeti, minden Európai Uniós tagállamnak ezeket tiszteletben kell tartania. Ugyanígy az Egyesült Királysági Prudenciális Szabályzó Hatóság is hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényben tartják majd az Európai Uniós jogszabályokat, illetve annak teljesítését felügyelik. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság, mint Európai Uniós tagállam tiszteletben kell, hogy tartsa a szabályokat, a rendeleteket. Ami pedig a piaci visszaéléseket illeti, szerintem elég jó jogi keretünk van, az, ezzel a piac, piacsal való visszaélés, vonatkozóan a szabályozóknak megvannak a saját eszközeik, amelyekkel harcolhatnak az ilyen visszaérések ellen, illetve büntetéseket róhatnak ki. Köszönöm. És a Deutsche Börse, illetve a London Stock Exchange kérdése, kérdezi Pármos Berenc, válasz, ahogyan elmondtam, addig, amíg az Egyesült Királyság teljes tagja az Európai Uniónak, addig semmilyen messze menő következményekkel nem kell számolni jogi szempontból. Természetesen ott van a piaci ö, piacsal kapcsolatos kérdéskör, tehát az nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság benn marad-e a belső piacban, vagy sem. Kate Swinberg. Köszönöm szépen, alelnök úr, üdvözlöm. Nagyon sajnálom, hogy azért kell önt itt üdvözölnünk, mert Jonathan Hillnek le kellett mondania. Én nem örültem nyilván a népszavazás eredményének, legalábbis nem számítottam rá. Nagyon örülök annak, hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy az Egyesült Királyság teljes jogú tagja az Európai Uniónak mindaddig, amíg nem sikerül meghatározni a jövőbeni irányt. Nagyon fontos, hogy a szükséges a jogszabályok kapcsán szükséges változtatásokat összhangba hozzuk a szabályrendszer jövőbeni alakulásával. Burkhardt Balcnak válaszolva, már röviden kitért erre a témára, de úgy gondolom, nagyon fontos a szabályozási technikai standardok és a kettes szintű szabályok esetében megvizsgálni a szabályozás változtatásának szükségességét, ennek tekintetében pedig a menetrend nagyon fontos kérdés, különösen olyan dossziék esetében, mint a MIFID. Jó lenne, hogyha egy kicsit bővebben beszélne arról, hogy milyen egyensúlyt kíván teremteni az új szabályozás között és a régi szabályozás módosítása között. A pénzügyi stabilitási dossziéról is beszélhetne egy kicsit bővebben, valamint arról, hogy a bizonyíték alapú metodológiában hogyan kíván a jövőben előrelépni. Okay. Uh, <clears throat> thank you uh, very much for this. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Ahogyan ön is tudja, az Európai Bizottság világos prioritásként határozta meg azt, hogy elősegítse a gazdaság növekedését és a munkahelyteremtést. A megfelelően működő, stabil pénzügyi rendszer pedig a növekedés előfeltétele. Tudjuk, hogy a szabályozási rendszert át kell lett alakítani a válságra adott válaszképpen, és egy egész sor problémát orvosolni kellett, amely a pénzügyi ágazatban megmutatkozott. A Brexit körüli piaci turbulenciák is azt mutatták, hogy nagyon fontos, hogy egy ellenálló pénzügyi ágazattal rendelkezünk, és egy erős szabályozási rendszerrel. Ilyen szempontból nem feltétlenül mond ellent egymásnak a kettő, hiszen a jól működő, stabil pénzügyi rendszer előfeltétele annak is, hogy a reálgazdaság jól működjön. Ami az egyensúlyt illeti, a jövőbe tekintő menetrend és a múlt mérlegének elkészítése között pontosan ezen dolgozunk. Sok új jogalkotási kezdeményezés van az asztalon, már egyeztettünk és jelen szakbizottsággal sok új kezdeményezésről, lesznek még újabbak is. Beszéltem már a tőkekövetelményekre vonatkozó rendelet és irányelv felővizsgálatáról, a télek, emrel követelményekhez való hozzáigazításáról annak érdekében, hogy itt következetesek maradjunk, és lesz még sok egyéb más dosszié is. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a szabályozási rendszert némileg adhok módon hoztuk létre, hiszen a válságra gyorsan választ kellett találnunk. A mostani gyakorlat viszont egy jó lehetőség arra, hogy mérleget vonjunk, és megvizsgáljuk azt, hogy hol vannak átfedések, hol mondanak egymásnak ellent a szabályok, és hogy hogyan tudunk ugyanilyen prudenciális eredményeket elérni kisebb bürokratikus terhek mellett és növekedés barátabb módon. Ami a bizonyíték alapú szabályalkotást illeti. Mindenképpen elkövet, elkötelezett vagyok ezen alapelv mellett. A bevezetőmben már elmondtam, hogy amikor ilyen fontos kérdésekben döntünk, amelyek esetleg kihatása lehetnek a gazdasági növekedésre és a munkahelyteremtésre is, akkor mindenképpen bizonyítékokra kell alapoznunk a döntéshozatalt. Ezt a megközelítést fogom továbbra is alkalmazni, és nagyon örülök, hogy az elődöm is ezt a megközelítést alkalmazta ez ideig. Köszönöm. Köszönöm, Szilvi Gulár. Tisztelt elnök úr, megvárom, amíg felveszi a fülhallgatóját. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Az Alda nevében én is üdvözlöm Jonathan Hill munkáját, illetve a bátorságát is, hogy meghozta ezt a döntést. Most egy kicsit visszatekinthetünk, illetve hátraléphetünk, és így vizsgálhatjuk ezt a portfóliót. Én is tettem fel írásos kérdést, de mégis szeretnék most visszatérni arra, amit az Egyesült Királyságról mondott. Nem tudom, hogy ön hol nyaral, de érdekes lenne megnézni, hogy mi történik bizonyos területeken, Nem látok semmilyen agresszivitást itt. Jó lenne, hogyha el tudnánk magyarázni az, az állampolgároknak, hogy, hogy egy nem meghatározott időszakban, ugye nem tudjuk, hogy mikor fogják benyújtani az 50-es cikket, itt lesznek a britek, és olyan szövegekről fognak szavazni, amelyek már rájuk nem vonatkoznak. Az is lehet, hogy egy új portfóliót kapnak majd. Itt azért elég furcsa helyzet alakul ki. Itt a jogi, illetve a politikai kérdések, a hozzáállás merül föl. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk itt érvényesíteni a britek álláspontját. Hogyan lehet egy olyan álláspontot képviselni, ami a britekkel kapcsolatban, britekkel szemben jogilag rendben van, védhető, de ugyanakkor meg tudjuk védeni az Európai Uniót az állampolgárok szemében, a populistákkal szemben, hiszen egyre inkább az a kép alakul ki az Európai Unióról, hogy olyan emberek vezetik, akik teljesen elvesztették a valósággal a kapcsolatot. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a bizottság ne csak jogi válaszokat adjon ezekre a komplex kérdésekre. Találkoztunk már több ízben, akkor, amikor a standardok kialakításáról beszéltünk, és ennek kapcsán az Európai Unió szerepéről. Akkor volt egy saját kezdeményezésű jelentés, és jó lenne, hogyha az Európai Bizottság pontosabban meghatározna a saját álláspontját. Euh, le résultat de ces travaux au niveau global, important, euh, n'est pas Hiszen azt látjuk, hogy a foglalkoztatás és a növekedés területén nem megfelelően érvényesülnek az eddigi szabályok. Uh, okay. Uh, uh, Köszönöm szépen a kérdéseket először is. Ami az Egyesült Királyságban történt referendum utáni helyzetet illeti természetesen, az Európai Bizottság, illetve az Európai Uniós intézmények, tagállamok feladata, hogy a szerződéseket tiszteletben tartsák. Nagyon jól tudjuk, hogy egy teljesen új területen járunk, első ízben kell szembenéznünk egy olyan helyzettel, amikor egy tagállam ki akar lépni az Európai Unióból. Az európai intézmények részéről nincs más lehetőségünk, nincs más választási lehetőségünk, csak az, hogy tiszteletben tartsuk a szerződést. Először a tagállamnak az 51 cikket kell benyújtania, de két megjegyzéssel élnék. Először is nem egy meghatározatlan időről van szó, hiszen hogyha benyújtják az 50-es cikket, onnantól kezdve kettő esztendőről beszélünk. Tehát két éven belül le kell zárni ezt a folyamatot. A második megjegyzésem, ami az európai intézmények szerepét illeti. Nos, az európai intézmények már felhívták az Egyesült Királyság figyelmét arra, illetve kérték az Egyesült Királyságot arra, hogy késedelem nélkül nyújtsák be az 50-es cikket. Valóban osztom az önértékelését, a bizonytalanság és az elhúzódó bizonytalansági időszak nagyon károsan érinti az Európai Uniót, illetve az Egyesült Királyságot is. Erre fölhívtuk az Egyesült Királyság szerepét, kértük, hogy késedelem nélkül nyújtsák be az 50-es cikket, de mi ismét hangsúlyoznám, hogy a szerződést kell tiszteletben tartani. Ami pedig a nemzetközi munkát, illetve a Bázeli Bizottságot illeti, üdvözlöm az ön saját kezdeményezésű jelentését, illetve az ezzel kapcsolatos hozzájárulását. Itt van az IMF, az FSB, a Bázeli Bizottság, és így tovább. Ezek kapcsán először is azt kell mondanom, hogy nagyon fontos, hogy Európa egységes hangon szóljon, egységesen lépjen föl, hiszen csak így lehet a nemzetközi fórumok munkáját befolyásolni. Ezen kívül fontos a koordináció. Az AMF kapcsán jogalkotási javaslat született, az euróövezet jobb reprezentációjára vonatkozóan, ami pedig a Bázeli Bizottságot illeti mi történik akkor, hogyha a Bázeli Bizottság döntése nem felel meg az Európai Uniós konkrét, specifikus helyzetnek? Nos, hogyha egységesen lépünk föl, akkor jobb esélyünk van arra, hogy befolyásoljuk az eredményt. Aztán, ahogy mondtam, a télak kapcsán fontos, hogy okosan, intelligensen járjunk el olyan formában, hogy az MRL követelménynek megfeleljük, illetve más szabályozásoknak is. Thank you. No, time is over. Sorry. Köszönöm. Letelt az idő, elnézést, sajnálom. Fabio De Masi következik. Ja, Herr Dombrowski, ähm, ich werde Deutsch sprechen. Dombrowski úr. gut. Äh, Németül fogok beszélni. Szerettem volna a következő kérdést feltenni önnek. A Brexit körülé viták igen, csak gyűrűztek, de a megfigyelők szerint nem sokára egy olyan helyzet alakult ki, alakulhat ki, amelyhez képest a Brexit gyerekjáték. Itt a az olasz bank ben, várható válságra gondolnak általában, amikor ezt emlegetik. Hogyha ön az olasz bank ágazat vezetésével foglalkoznak, akkor hogyan menedzselné azt, illetve hogyan vonná felelősségre a bankok vezetőit, a hitelezőket, és hogyan védené a kisbetéteseket. Ön egy kemény stabilitás és növekedési paktum mellett tette le a garast. Az én frakció más, hogy gondolkodik erről, mi ezt a paktumot bíráljuk. De tekintettel arra, hogy megfigyelők szerint Olaszországban a GDP két és fél százalékát kellene a bankágazat problémáinak orvoslására fordítani, a stabilitás és növekedési paktum való tekintettel ezt hogyan kezelni? Második kérdés, az amerikai ö, jegybank tanulmánya azt látja, hogy az olasz bankágazat egy hatalmas nagy kockázatot jelent. Ön foglalkozott már a kockázatok kérdésével a, bankágazatok, a bankágazatban, és úgy értem a válaszaiból, hogy ön a bankreform projektjét ki akarja teljesíteni, és szükségesnek találja el, hogy a pénzügyi stabilitást veszélyeztető bankokat fel kell darabolni, ilyen a Deutsche Bank. Például Jonathan Hill a pénzpiacokkal foglalkozott kizárólag, önnek már van egy nagyon érdekes portfóliója egyébként is. Felmerül bennem a kérdés, hogy nem volt-e egyébként is felesleges már külön a pénzpiacok számára kijelölni egy biztost, hogyha ezt a témát hozzá lehet csapni egy másik portfólióhoz, illetve hogyan kívánja ezt a sok nagyon nehéz kérdést mind-mind kezelni a jövőben. Válasz. Elég sok kérdés elhangzott. Először is, ami az olasz bankokat illeti. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy az olasz bankágazatban milyen nehézségek alakultak ki. Alacsony a nyereségesség, ez nagyon nagy nyomás alá helyezett néhány bankot. Másrésztről ez látható a részvényárak csökkenésében is, de ez nem egy új fejlemény már az év eleje óta kirajzolódott a dolgok ilyetén alakulása. Másrésztről az Olaszországnak megfogalmazott országspecifikus ajánlásokban felszólítjuk Olaszországot arra, hogy orvosolja a bankokkal kapcsolatos problémákat, és foganatosítson intézkedéseket a problémás hitelekkel kapcsolatosan. Különböző lépéseket már tett az ország. Az olasz bank ágazatban már a likviditással kapcsolatban történtek lépések például, és folyamatosan egyeztetünk az olasz hatóságokkal, és nyomon követjük a helyzetet, és hogyha szükséges, akkor készen állunk reagálni is. Ami a bankágazat struktúrás reformját illeti, arra nem válaszolt, hogy konkrétan mit kezdene a problémával. Nos, természetesen különféleképpen kezelhető egy ilyen probléma. Függ ez az olasz hatóságok fellépésétől is nyilvánvalóan. Az olasz hatóságokkal egyeztetve már különböző lépéseket tettünk, de szeretnék röviden válaszolni az egyéb kérdéseire is, ami például a bank struktúra reformját illeti. Tudjuk, hogy ez a javaslat elakadt, és nem igazán tapasztalható előrelépés itt. A javaslattal kapcsolatosan több aggály is felmerült, például az, hogy a bankok hogyan tudnak további, továbbra is fontos szolgáltatásokat nyújtani, felmerültek aggályok továbbá az arányossággal kapcsolatosan is, ezek mind-mind jogosak. Ezért Mindenképpen szeretnék majd találkozni a jelentéstevőkkel és árnyék jelentéstevőkkel, hogy megvitassuk a helyzetet a strukturális reform területén, és hogy megvitassuk azt is, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Ami a too big to fail problematikát életi, úgy gondolom, hogy ezt még mindig kezelni kell. Ami a munkaterhet életi, nyilvánvalóan külön kihívás lesz ezt a dossziét is átvállalni, ezt a portfóliót is átvállalni, de már jeleztem, hogy készen állok, hogy szembenézek ezzel a kihívással. Nem teljesen új felelősségi kör vár rám, hiszen alelnökként már foglalkoztam valamelyest ezekkel a kérdésekkel, és ahogyan elmondtam, az Európai Bizottságnak több tagja is van jelen pillanatban, aki két főigazgatóságért is felel, és aki mégis sikeresen el tudja látni a feladatát. Tehát nyilvánvalóan ez többletmunkát jelent majd, de készen állok arra, hogy elvégezzem ezt a többletmunkát. Köszönöm. Köszönjük. Sven Giegold. Mm, welcome. Üdvözlöm, biztos úr. Először is szeretnék arról beszélni, hogy milyen stílusban kell, különösen az Econban, de Európa egészében is hogyan kell, foglalko- hogyan kell megközelítenünk a britekkel induló tárgyalásokat. E, úgy gondolom, hogy nagyon szomorú nap volt ez múlt héten, és az, hogy milyen stílusban ö, e, kezeljük ezeket a kérdéseket. Nos, úgy gondolom, itt nem szabad ö, e, harcosan, nem szabad bosszúvájtó hajtva lépnünk, barátságos hangnemet kell választanunk, és úgy gondolom, hogy az a hangnem, amelyet ön választott, hogy méltányossági alapon kell tárgyalnunk, azonos szabályok, azonos kötelezettségek kell, hogy érvényesüljenek. Ez úgy gondolom, hogy megfelelő megközelítés mindaddig, amíg az Egyesült Királyság tagja az Európai Uniónak és ez igaz a közös piac összes többi fennmaradó tagjára is nem lehet diszkontálni a közvetlezettségeket. Aki a közös piac tagja, annak minden kötelezettségben részt kell vennie, ideértve a szabad, emberek szabad mozgását, a befizetéseket az európai költségvetésbe, és így tovább. Nyitottnak kell lennünk, barátságos hangon, baráti hangon kell tárgyalnunk. Úgy gondolom, hogy ezt a hangnemet megfelelően meg kell választanunk, és ez nagyon fontos lehet a brit is a Királyság polgáraival való jövőbeni kapcsolatunkban, hiszen különösen a fiatalok Európában képzelik el a jövő, jövőjüket. Két konkrét kérdésem van önhöz, biztos úr. Először is nagyon aggasztott az ön által megadott RTS 20-as írásbeli válasza lényegben azt mondta a korlátokkal kapcsolatban, hogy a parlament aggájai többnyire már kezelésre kerültek. Sok polgár nagyon aggódik, és ezért szeretném feltenni a kérdést, hogy nem tudná ezt az álláspontot átgondolni, felülbírálni, hajlandó ö, találkozni a mifid kapcsolatos ö, tárgyaló még mielőtt a biztos bizottság döntéshez az RTS 21-ről. Szeretném tudni, hogy erre hajlandó lenne. Másrészt, ami a zöld finanszírozás növekedésével kapcsolatos. Milyen intézkedéseket fog ön hozni annak érdekében, hogy a gazdaságunkat az ökológiai átmeneten átsegítő növekedő zöld finanszírozás erősödjék. Köszönöm szépen. Okay. Uh, thank you uh, for those. Köszönöm a kérdéseket. Az első kérdés az RTS 21-et illeti és a pozíciós korlátokat. Nos, közös a célunk, a szabvány értelmében szeretnénk megelőzni a spekulációt az olyan érzékeny eh, áruk, mint az eh, kapcsán, mint például az élelmiszerek, és ezért felkérték az eszmát, hogy nyújtson be egy ismételt javaslatot, és dolgozzon ki egy eh, továbbfejlesztett határértékrendszert. Az ma szeretne nagyobb részletességgel szabályozni a, a, a, olyan értelemben, hogy a többé vagy kevésbé likvid szerződésekre más-más korlátok vonalkozzanak, és a, a teljes kínálat 2,5%-a legyen szerződésenként a maximális felső küszöbérték. Úgyhogy úgy gondolom az a benyomásom, hogy ez a munka abban az irányban mutat, amely, amelyet az Európai Parlament által megfogalmazott aggályok is kitűztek, kijelöltek. Természetesen szívesen találkozom a tárgyaló csapattal, hogy részletesebben is megvitassuk ezt a kérdést, és így megállapítsuk, hogy lehet-e még mást is tenni e tekintetben. Ami a második kérdést illeti, a zöld finanszírozás tekintetében, zöld pénzügyek tekintetében. A zöld pénzügyben sok mindent eh, lehet lépni. Először is nagyon nagy szükség van arra, hogy egy átfogóbb európai stratégiát alakítsunk ki a zöld finanszírozás tekintetében. Ez az FSB, a G20 és egyéb nemzetközi fórumokon is folyik ez a munka, úgyhogy ez a szándékom, hogy szakértői csoportot hozzak létre e célból. És bizonyos gyakorlati alkalmazásokra is szükség lehet, Például e, e, említhetném itt a szakmai nyugdíjalapok kérdését, e, és meg kell néznünk, hogy ezt a megközelítést a CR, CRD-be, tehát a tőke megfelelési rendeletbe és direktívába be tudjuk építeni, és meg kell néznünk, hogy ezt a kérdést hogy tudjuk még más módon is átgondolni. Köszönöm szépen. Elnök Márkot Zanni. Köszönöm szépen, biztos úr. Két kérdésem lenne. Először is a bankunió jövője kapcsán. Figyelembe véve azt, hogy milyen válság ütötte fel a fejét, ez bizony Olaszországban is érinti a banki ágazatot, és ez a banki unióval kapcsolatban is kérdéseket vett föl. Vajon ez a struktúra képes-e eh, biztosítani a pénzügyi eh, ágazat stabilitását, hiszen ez az eredeti célja. Van egy pillér, az egységes eh, bankfelügyelet, amely ugyan foglalkozik a banki mérlegek egy bizonyos stabilitást okozó elemeivel, de a legnagyobb kockázatot az figyelme kívül hagyja. Hogyha megnézzük az olyan bankokat, mint a Deutsche Bank például, a stresszteszt az SSM eredményei alapján azt kell mondjuk, hogy, hogy a bank átment a stressztesten, utána az IMF azt mondja erre, hogy de hiszen ez a legnagyobb szintű, rendszer szintű kockázat éppen a Deutsche Bank itt valami nem működik, úgy látszik, hogy a banki rendszer eh, stabilizálása helyett éppességek, veszélyek eh, keletkeznek a rendszerhangzása miatt. A tagállami hatóságok, amelyek a bankmentést megvalósították, bizony beavatkoztak a piacba. Eh, meg kell néznünk az európai bankágazat tőzsdei teljesítményét 2016. január óta mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne alkalmazzák ezeket a törvényeket, szabályokat, mert ha megtennék, akkor hatalmas turbulenciákra kerülne sor a bankágazatban. Ezen kívül van egy harmadik oszlop és harmadik pillér is, amely valószínűleg soha nem valósul meg, vagy ha megvalósul, akkor se fog sokat segíteni az európai rendszer stabilitásának javítása szempontjából. Mit gondol, tehát ön a banki unióról képes lesz-e ez a pénzügyi rendszer stabilizálni, a másik pedig a tőkepiaci unió kérdése. Az LCBB azt mondja nekünk, hogy az első problém, elsődleges probléma az az, hogy a KKV-knek nincs likviditása, tényleg a, a reálgazdaság problémájának ez legjobb megoldása? Okay. Uh, thank you. Once again, uh, quite a... Köszönöm szépen. Jó néhány képes kaptam megint. Először is, ami a banki uniót illeti, ahogy említettem, elkötelezett vagyok amellett, hogy továbbra is foglalkozzunk a banki unió kérdésével további javaslatokat fogunk letenni az asztalra prudenciális oldalról, e, ezeket már hangsúlyoztuk, e, és együtt foglalkozni fogunk az Európai Betétvédelmi Alappal, e, ami a Banki Unió harmadik pillérje, ugye. Ezen kívül az egységes felügyeleti mechanizmus kérdése, illetve a különböző kockázatvállalások különböző aspektusai. Úgy gondolom személy szerint, hogy sem a nem működő kockázatok, sem a kereskedelmi, tehát sem a bebukott hitelekkel kapcsolatos kockázatok, sem a kereskedelmi kockázatok nem olyan témák, amelyeket könnyebben lehetne venni. Az LCB e részeként ezekre vonalkoznak mindazok a rendelkezések, amelyek a függetlenséget biztosítják, úgyhogy ebből a szempontból nem tudok megjegyzéseket tenni a konkrét felügyeleti döntésekkel kapcsolatban. Ami a értékpapírosítást illeti. Az értékpapírosítás egy olyan javaslat, amely további finanszírozást tud biztosítani a reálgazdaság számára. Az egységes szabványosított, átlátható értékpapírosítás lehetővé teszi a bankok számára, hogy a potenciális beruházók rendelkezésre bocsássák, bocsássák a saját forrásaikat, és saját tehát forrásokat felszabadítva a vasgazdaság számára, a reálgazdaság számára nyilván a pénzügyi ágazat nem tudja az EU összes gazdasági problémáját megoldani, ez egyértelmű és sokkal szélesebb körű mikrogazdasági feladataink is vannak. Lehetővé kell tennünk a beruházásokat, vannak prioritásaink a strukturális reformok területén, és természetesen serkentenünk kell a gazdaság keresleti oldalát, különösen azokban az országokban, ahol még van erre mozgástér. Ez is, ezt is magába foglalja a napi rendünk. Köszönöm, elnök úr. Jó napot kívánok a bizottság alelnökének. Az elmúlt két év során már nagyon jól együttműködött a mi szakbizottságunk, szakbizottságunkkal, és miután most átveszi Lord Hill portfólióját és az ön portfóliója hatalmasra duzzad, sok sikert kívánok ehhez a munkához, és remélem továbbra is jó lesz az együttműködés ezzel a szakbizottsággal. Ön a meghallgatás előtt már részletesen válaszolt néhány kérdésünkre, és ma az előadásában is beszélt az Európai Betétbiztosítási Rendszerről. Ezzel kapcsolatosan szeretnék kérdezni öntől. A júniusi ECOFIN ülésen intenzíven beszéltek erről a témáról, felmerült annak a lehetősége is, hogy lesz majd egy kormányközi megállapodás. Ön már említette, hogy ezt ellenezné. De felmerült négy kezdeményezés a kockázat csökkentéssel kapcsolatosan és a már elfogadott bank szanálási irányelvvel kapcsolódnak ezek össze. Az imént hallhattuk Olaszország példáját, és nyilván nem nagyon megnyugtató az, ami ott történik a többi tagállam számára. Én osztrák képviselő vagyok, nálunk igen jól működik a betétbiztosítási rendszer. Egy jól működő, európai szintű betétbiztosító rendszer és kockázatcsökkentési rendszer nagyon üdvös volna mindenki számára. A bizottságnak itt két feladata van, biztosítania kell, hogy a bankoknak elég tőkéjük legyen a bailinhez, másrésztről pedig a Nemzeti Bank inszolvencia törvények megfelelő szintre emelésére is szükség van. Mikor számíthatunk erre, és mikor készül el a tanulmány a költséghatékonyságról a bankgarancia rendszer, bankbiztosítás, betétbiztosítási rendszer kapcsán. Szeretnék kitérni röviden a hitelminősítő intézetekre, és Amerikában már 2010-től abból indultak ki, hogy a szabályozó szervek nem hagyatkozhatnak a hitelminősítő intézetek értékeléseire. A kérdésem az, hogy egy ilyen megközelítés az ön részéről is várható-e Európa számára? Elég sok kérdés elhangzott. Először is, ami ez édészt életé. Ahogyan elmondtam, szeretném folytatni az ezzel kapcsolatos munkát, és ez a javaslat jelen pillanatban a társjogalkotók kezében van. Az ECOFIN meghatározta a menetrendet, én pedig készen állok arra, hogy szorosan együttműködjek a szlovák soros elnökséggel is, hogy megkezdjük a technikai munkát a dossziéval kapcsolatosan, és természetesen az Európai Parlament is dolgozik már az ügyön, van egy szövegtervezet készülőben. Szeretnék mindenképpen szorosan együttműködni az EP-vel ebben a kérdésben. Ami a nemzeti betét garancia rendszereket illeti, egy dolog világos, csak azok a tagállamok, amelyek eleget tesznek a betét garancia rendszerre vonatkozó irányelv követelményeinek, csak azok tudnak majd eh, az edis is részesülni nem állhat elő egy olyan helyzet, amelyben egy adott ország, amely nem tesz eleget a betétbiztosítási garancia rendszer kötelezettségeinek, majd más ország forrásaihoz hozzáférhet. Minden országnak tehát eleget kell tenni a kötelezettségeinek, és el kell érni a 0,8%-os szintet, amely a szabályokban le van fektetve. Említette az osztrák bankokat, Ausztriában sok takarékbank működik, és ott egy saját betétgarancia rendszer működik. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni, amikor a kockázat alapú hozzájárulásokról van szó a rendszerhez, és természetesen nem szabad túlzottan megnövelni a terheket a bank ágazat számára. A 0,8%-os szint tehát továbbra is megmarad, mind a nemzeti, mind az európai rendszerek vonatkozásában. Ami a kockázat csökkentési menetrendet illeti, a bizottság elmondta már, jelezte már, hogy a kockázat elemzésnek és a kockázat csökkentésnek kéz a kézben kell járnia, már több javaslatot is előterjesztettünk a kockázat csökkentésre vonatkozólag. Ami a bail kérdést illeti, már most is érvényben van egy kötelezettség, miszerint a bankszanálási alappal csak akkor élhet, valaki, hogyha a bail elért egy bizonyos szintet, az Emrel fektette le pontosan azt, hogy még a kötelezettségek, ami költségek felmérését illeti, készítettünk egy átfogó hatástanulmányt a javaslattal kapcsolatosan, ez már 2010-ben elkészült, akkor megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne pán-európai betétgarancia rendszert létrehozni, de természetesen további mennyiségi vizsgálatokra is szükség lesz. A parlament is és a tanács is jelezte, hogy további adatokra tart számot, hogy további elemzéseket készítünk majd. Köszönjük, Renato Szóró. Dicsőr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt alelnök úr. Ma reggel a prezentációja elején Elmondta, hogy a migrációs és biztonságügyi kérdések miatt nagyon súlyos helyzetben van Európa. Bizonytalanság honol, és eh, a Brexit ezt erősíti meg. Gondolok itt az integrációs folyamatra is. A mai olasz sajtó a bangladesi támadások olasz áldozataira tér ki. illetve az olasz bank, amely további 30%-ot veszített. Azt látjuk tehát, hogy minden területen bizonytalanság van. Ez pedig az olasz banki ágazatban ismét egy bizalmi válsághoz vezethet. A kérdésem pedig az, hogy vajon hatékonyak-e az európai eszközök a helyzet orvoslásában? Jó lenne erről megbizonyosodni. Nem tudom, lehet, hogy a gyógyír csak ront a helyzeten. Július végén egy új stresszteszt kerül majd terítékre az EBA szempontjából. Nos, nem tudom, hogy le tudjuk-e vonni a tanulságot, Látjuk-e, hogy mennyire komplex, mennyire bonyolult a mostani rendszer. A bankok óriási kockázatot vállalnak, ezeket nem mindig veszik figyelembe. A kockázat a kölcsönök, a hitelek miatt van, és ebben nagy mértékben érintettek a legnagyobb német bankok. A konkrét kérdésem pedig a következő. A jelenlegi helyzetben nem vesztegethetjük az időnket. Európának szüksége van egy gyors reagáló bizottságra. Nem tudom, hogy ön hogyan gondolkozik erről. A bankmentési ö, irányelv 31. cikkének D pontját kellene gyorsan alkalmazni. Gyors, rugalmas válaszra van szükség ahhoz, hogy megmentsük a helyzetet. Válasz. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Azt hiszem, hogy a kérdésre igazából kitértem már. Beszéltem már az olasz bankokról. Jelenleg természetesen nem vagyok abban a helyzetben, hogy konkrét bankokról beszéljek, onnan Monteti Baszki bankot említette meg, de szeretném hangsúlyozni, hogy jó pár lépés történt már az olasz bankágazat segítésére, és ezek a lépések az olasz hatóságokkal közösen történtek. Aztán a BRRD-re kérdezett rá, illetve a rugalmasság alkalmazására a BRRD-n belül. Nos, valóban, hogyha a szabályokat alkalmazzuk, akkor a szabályok minden kitételét alkalmazzuk a körülményeknek megfelelően. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan körülmények, illetve feltételek, amelyeknek eleget kell tenni, amennyiben ezt a BRRD lehetővé teszi. Nagyon fontos, hogy a bankok fizetőképesek legyenek, illetve a tőkekövetelményeknek megfeleljenek alaphelyzetben, és hogyha problémák merülnek föl, akkor, akkor a alkalmazhatjuk az elővigyázatossági intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy a szabályoknak megfelelően járjunk el. Természetesen van még egy elem, ez pedig az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás, ez Veszterel biztoshoz tartozik. Fontos, hogy együttműködjünk és megfelelő megoldást találjunk a testület nevében, tehát az egész bizottság nevében. Úgy látom, hogy eddig jó pár kérdésben ez sikerült meg, megvalósítani, például az értékpapírosítás, illetve a likviditási támogatás terén. Remélem, hogy más területeken is ugyanilyen szellemiségben járhatunk majd, majd el, ami pedig a kockázatot illeti. Valóban különböző kockázatokról beszélünk, vannak, vannak a kereskedelmi kockázatok, a bail kérdése. Nagyon fontos, hogy itt a döntéseket az ellenőrző hatóságok megfelelően hozzák meg. Köszönöm szépen, ellenemezőr következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én is uh, szeretnék fejet hajtani elődje előtt, és uh, elmondani azt, hogy uh, nagyon örülünk annak, hogy ön veszi át a portfóliót. Miniszterelnök volt, illetve a bizottság alelnökeként azt hiszem, hogy minőségi garanciát láthatunk az ön személyében. Egyetlen egy kérdést fogalmaznék meg tehát. Egy valós bankunió igazi tesztje az lenne, hogy megfelelő bankokban legyenek a pénzek, gondolok itt a, az északi bankokra, és így megfelelő beruházás történjen a déli térségekben, ahol megvalósulhatnak a nagy projektek, és amelyek, amely országok most nehéz helyzetben vannak. Jelenleg ez nem lehetséges. Nem csak az Európai Unió elsődleges vagy másodlagos jogszabályai miatt, hanem azért is, mert az északi szabályozó hatóságok odafigyelnek arra, hogy ők, mint jó megtakarítók, mint komoly pénzügyi fellépők, az ő hitelük ne sérüljön a déliek úgynevezett komolytalan fellépésé miatt. Ön hogyan értékeli ezt a helyzetet? Uh, okay, uh, thank you, uh... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Némileg kapcsolódik ez a pénzügyi és tőkepiac fragmentációjához, illetve ahhoz a tendenciához is, amelyet a válság óta tapasztalunk. Ez pedig nem más, mint a pénzügyi rendszer újra nacionális nemzeti szintre kerülése, illetve a határon átnyúló tevékenységek aktivitási szintjének visszaszorulása. Nos, valóban a tőkepiac unióval kapcsolatos munkánk egyik célja, hogy ezt a fragmentációt, ezt a széttöredezettséget csökkentsük, és megpróbáljunk egy valós európai piac felé elmozdulni. Nem szeretnék itt végigmenni a tőkepiaci unió aspektusokon, hiszen ön a bank ágazatra összpontosított, de jó pár olyan elem van, amely a bankágazatban is releváns például. A jogalkotási keret, ellenőrzési keret harmonizációja, ez már folyamatban van. A második, a különböző akadályok elhárítása a határon átnyúló beruházások esetében jelenleg értékeljük ezt a pénzügyi ágazattal kapcsolatos zöld könyvben. Tehát hogyan lehet a megfelelő kiskereskedői szolgáltatásokat érvényesíteni határon átnyúló formában. Aztán vannak administratív öm, hátrányok, akadályok, vannak kulturális nyelvi akadályok, meg kell nézni, hogy ezeket hogyan lehet elhárítani. Különböző fogyasztóvédelmi rendszerek vannak életben, különböző inszolvencia rendszerek, ez is akadályt jelent a különböző országokba történő beruházások útjában, illetve a fintech és az e-services területén nagy lehetőségeket látunk. Ezek olyan területek, amelyek valóban megváltoztathatják a helyzetet, a határon átnyúló bankák ágazati tevékenységekben. Tehát különbözőképpen lehet ezt a kérdést kezelni. Mi a pénzügyi szolgáltatások zöld könyve keretében kívánunk eljárni, illetve a tőkepiac, tőkepiacok félidős áttekintése nagyon jó lehetőséget ad majd arra, hogy megnézzük, hogy, hogy mi is a valós helyzet, és a fragmentációt csökkentsük. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Dombrovskis úr, az ön portfóliója úgy látszik, hogy egyre csak hízik, és egyre nagy feladatokat terhel az ön vállára. Három kérdésem lenne, és eh, kérném, hogy foglaljon állást ezekben a kérdésekben, mert néha úgy tűnik, hogy ön mintha egy kicsit elkerülné azt, hogy állást kelljen foglalnia. Először is a pénzügyi, eh, eh, a tőkepiaci unió intézkedési terve ezzel kapcsolatban várom azt, azt várom, hogy ön ezt folytatja, de bizonyos értelemben megváltoztak a körülmények hogy a Brexit fényében. Sokan azt mondják, hogy ez a e, tőkepiaci e, unió e, ezzel kimúlt, hiszen nem véletlen, hogy egy brit biztos foglalkozott ezzel most itt 27 tagállammal el tudjuk mélyíteni talán a piacot. Mondják mások, kérdésem lenne, hogy ön hol foglal ebben állást. Másrészt hallom, hogy ön bizonyítékok alapján szeretne politikákat kilakítani, de hogyha visszautalunk a parlamenti pozícióra, ott egy kicsit szélesebb dologról van szó, mert nem csak a következetlenségeket szeretnénk kezelni, arra is kérték a bizottságot, hogy keresse meg a lehetséges réseket eh, és eh, eh, hiányosságokat. A különböző jelentések ezt pontosítják is, nem csak túlszabályozásról van szó, szóval bizonyos területeken nincs szabályozás. A harmadik persze az értékpapírosítás kérdése. Már részletes vitát folytatunk erről a parlamentben, úgy gondolom, hogy jó vitát folytatunk erről. Nagyon is arra koncentrál ez a vita, hogy milyen következtetéseket, milyen tanulságokat kell levonni a pénzügyi eh, válságból, és Lord Hill is jelen volt az egyik ilyen vitán, meghallgatáson, és ő is támogatta ezt a megközelítést, hogy vonjuk le a múlt tanulságait, és alkalmazzuk azokat annak biztosítására, hogy például nem csak a jó időkben működik a piacunk, hanem a rossz időkben is működik a piacunk. E, a pénzértékpapírosításnak az a lényege, hogy a pénzügyi ágazat e, stabilabb és masszívabb legyen, mint korábban. Hogyan e, foglal állást ezzel a vitával kapcsolatban? Oké. Okay. Nos, köszönöm szépen, Tánk úr. Először is a tőkepiaci unió vonalkozásában és a brit népszavazás következményével kapcsolatban, ahogy a bevezetőmben ezt már hangsúlyoztam, valószínűleg e, ezek a változások csak aláhúzzák, mennyire fontos a tőkepiaci uniót megvalósítani, különösen, a fennáll az a kockázat, hogy valóban a legnagyobb pénzügyi piac e, kiköltözik Európából az Európán, Európai Unión kívülre és a kevésbé fejlett pénzügyi piacra rendelkező országoknak fog most jól jönni a tőkepiacok fejlődése. Emiatt nagyon nagy örömmel folytatom ezt a feladatot, viszem tovább ezt a feladatot abban nem tudok egyetérteni, hogy a brit népszavazás a tőkepiaci unió végét jelenteni. Nem, minden korábbinál nagyobb szükségünk van rá az egész EU számára, miközben konkrét hasznot fog ez hozni a gazdasági és a pénzügyi unió számára is. Aztán a bizonyítékok kérdése. Nyilván a bizonyítékok begyűjtésére vonatkozó törekvéseink kapcsán eh, mi is azt látjuk, hogy átlátható, átfogó eh, megközelítésre van szükség, hogy a hiányosságokat, joghézagokat eh, ki tudjuk tölteni. Folytatjuk a munkát, és még jó néhány olyan elem van a pénzügyi piacaink szabályozásában, amelyet kezelnünk kell, például most azt kértük, hogy hogy több eh, értékpapír típust, eh, derivatív eh, terméket vizsgáljanak felül a CCP-k, a központi szerződött partnerek. Ez csak egy példa. Ami pedig a pénzügyi válság következményeiről, tanulságéről szó, az értékpapírosítás rossz uh, hírbe került, az amerikai subprime válság miatt, ahol eh, gyenge minőségű eh, követeléseket eh, értékpapírosítottak. Ebből tanulnunk kell. Úgyhogy fontos, hogy ne olyan termékekkel foglalkozunk, amelyek átláthatatlanok és bonyolultak. Ugyanakkor, ha összehasonlítjuk az értékpapírosítás helyzetét az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, akkor még a válság csúcsán sem voltak ezek ugyanolyanok. Az Európai Unióban csak egy, egy tized százalék volt a bebukott AAA minősítésű értékpapírok aránya, az Egyesült Államokban ez 16 volt. Ez óriási különbség. Úgyhogy amikor az értékpapírosításról beszélünk, akkor szeretnénk az értékpapírosítást szerkezeti kockázatait csökkenteni, és lehetővé tenni potenciális befektetők számára, hogy jobban átlássák az alapvető hitelek, kölcsönök, követelések jellegzetességeit. Pontosan tudják, hogy mi az, amit értékpapírosításra került a Bank of England, az Európai Központi Bank, a Bázeli Bizottság sok feladata e körül összpontosul. Meg kell vizsgálnunk, hogy mit kell még tennünk annak érdekében, hogy ez a javaslat azt is biztosítsa, hogy az értékpapírosítás nem csak jó időkben működik, hanem a nehezebb gazdasági eh, klímában is. Köszönöm, Pablo Szába. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, alelnök úr, hogy megjelent előttünk itt. Két kérdésem lenne először is. A tőke foglalkozó jelentés vezetőjeként, jelentéstevőjeként érdekelne a nép, az értékpapírosítása kapcsolatban a hierarchia kérdés, a banki hitelezők hierarchiája. Az egységes piac megerősítésével kapcsolatban érdekelne a véleménye. A második kérdésem pedig az az, hogy a, pénz, a pénzügyi rendszer hitelképessége és stabilitása az eurozónában hogyan fog működni. Nincs kétségem az a kapcsolatban, hogy az új feladatok átvállalását követően is folytatni fogja a korábbi munkáját is különösen fontos lesz ez a Brexit-et követően, amely nyilvánvalóan hat az Európai Uniós helyzetre, és nem feltétlenül erősíti az Európai Uniós pénzügyi rendszer hitelképességét, tehát biztosan az, arra kell törekednünk, hogy ezt a hitelességet, hitelképességét, amely most megrendült, megerősítsük. A kérdésem az az, hogy milyen hatása lehet ön, az ön megítélése szerint a, az európai pénzügyi rendszer hitelességére, hogyha azok az országok, azokat az országokat büntetjük tulajdonképpen, amelyek legdinamikusabban fejlődtek az utóbbi időszakban, e, és milyen e, hatásokkal számíthatunk az eurozónában. E, fontos lenne, hogy ne adjunk zavaros választ pont egy olyan időszakban, amikor az az esetleges, hogy a zavart elkerüljük hiszen fontos, hogy az az ország, amely fejlődik, amely reformokat hajt végre, az éppenséggel ki van téve a kockázatoknak, és éppenséggel éppenséggel olyan helyzetben van, hogy a szankciókkal kell helyet adott esetben szembesülnie. Vajon mennyire segíti ez a pénzügyi rendszer stabilitását, hitelképességét és az eurozóna stabilitását, hitelképességét. Úgyhogy ezeket kapcsolatban szeretném tudni, hogy mi a válaszpontja. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy, hogy ma meg eljött hozzánk. Thank you. Of course this is an uh, on uh, the... Köszönöm szépen. Nyilván ez uh, Dombrovskis úr új feladataira vonatkozik, mai meghallgatás, de azért, ha óhajtak a válaszhatat régiekkel kapcsolatos kérdésekre is. Köszönöm szépen, a második kérdésre válaszolnék, mert attól tartok, hogy a tolmácsolásból nem nagyon értettem meg pontosan az elsőt, lehet, hogy majd erre visszatérünk még. A második kérdésre röviden válaszolva. Először is hangsúlyoznunk kell, hogy meg kell erősítenünk a hidegképességünket, az alap, a gazdasági növekedéssel kapcsolatos fundamentumokat meg kell erősíteni. Pontosan ezt tesszük, ha megnézik a gazdaságpolitikai prioritásainkat, hármat határoztunk meg. Az egyik a beruházások ösztönzése, a másik a strukturális reformok folytatása a gazdaságok modernizálás érdekében, a harmadik pedig a fiskális értelemben felelős politikák támogatása, hiszen nagyon sok olyan ország van, ahol magas szintű állami és magánadóság áll fönn, amely a növekedést fékezi. A Maastrichti követelményekkel kapcsolatos 60%-os GDP arányos eladósodottság hoz képest az eurozónában 90% körül van ez a mutató, a 60 helyet, tehát egyértelmű, hogy van mit tenni. Ugyanakkor, ha megnézzük összességében a fiskális helyzetet, akkor eh, egy enyhén expanziós eh, fiskális helyzet eh, van, Nominálisan csökken az adósodottság, ugyanakkor strukturálisan már növekedésnek indult azonban a helyzet nem kiegyensúlyozott az EU valamelyik tagállamában. Vannak olyan tagállamok, ahol a kifejezetten magas deficitet kell kezelni még mindig. Ami a stabilitás és növekedési paktum csomag paktum alkalmazását illeti, ezt nyilván intelligens módon kell felhasználnunk, figyelembe véve a reformokat és a tagállamok által végrehajtott kiigazításokat, és nagyra becsüljük azt nem is Spanyolország, és ugyanígy Portugália is tett mindeddig a strukturális reformok tekintetében, és az adóügyi, pénzügyi ö, ö, átalakítás szempontjából, és ezt nyilvánosan ki is el is kell mondanunk. Nyilván nem kommentálhatom bizottság döntéseit, még mielőtt azok megszületnének, de nagyon szorosan együttműködünk a e, Moszkovicsi biztossal e, e, feladatkörben. Nyilván ő is elmondta tegnap, hogy nem kommentálhat döntés előtt, ugyanakkor nyilvánvalóan figyelembe kell venni ezeknek az országoknak a reform erőfeszítéseit és eddigi teljesítményét. Eh, amikor megítéljük, eh, hogy hogy teljesítenek eh, a stabilitási és növekedési paktum szellemében. Elnök, az idő letelt, biztosan lesz majd még lehetőségük ezt a javaslatnak, ezt a, az, az ön feladatkörnek ezt a fontos részét megbeszélni. Fernández képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, alelnök úr, amiért megjelent itt ma előttünk. Két kérdést szeretnék föltenni az Európai Banki Unióval kapcsolatban. Az első az, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt a közös óvintézkedést, backstopot, védőállót. Ő, ön, mint alelnök, mint biztos, e, milyen e, gondolatokat fogalmazott meg maga számára a backstop az óvintézkedésekkel kapcsolatban? eddig. Másrészt eh, szeretnék a betét védelmi garancia alappa eh, az edis kapcsolatban kérdést föltenni. Sok európai vita folyik az a kapcsolatban, hogy párhuzamosan kell dolgozni azon, hogy az EDIS-t, az Európai eh, Betét Garancia Alapot kidolgozok, más részt pedig, hogy a, megfelel, a vonatkozó kockázatokat párosan kezeljük. Na most úgy gondolom, hogy ha így egyik oldalt az Edison, másik oldalon pedig a télakkal e, foglalkozunk, e, e, hogyha párhuzamosan dolgozunk, akkor lehet, hogy nem veszük észre, hogy melyik pillanatban e, születik meg a megállapodás az egyik vagy a másik a kapcsolatban lehet, hogy érdemes lenne, hogy minél hamarabb lezárni az EDIS fejlesztését, azonban nyilván nem mindannyian ugyanazt értjük az EDIS alatt. Olyan napirendet kellene megfogalmazni, amely, amely az EDIS-t tűzi a napirend élére, és ezt kísérik más intézkedések Gatieri úr mm, mm, mm, megjegyzésére hivatkozva, hogy bátor, bátorkodjak megjegyezni én is, hogy az eurozóna különösen fontos eh, a stabilitási paktum szempontjából. Eh, meg kell fontolni, hogy mennyire akarunk szankcionálni olyan tagállamokat, ahol például Spanyolországban a kormány jelentős eh, pénzügyi módosításokat, szabályokat fogadott el, amelyek bizony láthatóan a választások el, felé menve választási szempontokat vettek figyelembe, úgyhogy óvatosan kell ezeket figyelembe venni, még mielőtt túlságosan agresszív döntéseket hozunk, ezt is figyelembe kell venni. Uh, okay. First on the work of, uh, Először is, ami a közös backstopot illeti, közös védőhálót, jó hír, hogy a miniszterek megállapodtak abban, hogy megkezdik a munkát ezzel kapcsolatosan. A technikai munka tehát nagyon hamarosan megkezdődik. Ami az ütemtervet illeti, és a munka irányát. Nos, bizottságként az a tervünk, hogy a megállapodást elősegítsük, megvizsgáljuk a különböző opciókat, a közös védőhálóval, backstoppal kapcsolatosan, annak érdekében, hogy időben elkészüljön. Ami az idiszt illeti, a kezelés és a csökkentés egymással párhuzamosan halad. Ezt jelentettük be a bizottsági javaslat megszületésekor is. Elmondtuk azt is, hogy tovább folytatjuk a munkát a kockázat csökkentéssel kapcsolatosan. Ha megnézik azonban az idis kapcsolatos jogalkotási javaslatunkat, akkor láthatják, hogy ez nem függ össze más intézkedésekkel. A társjogalkotók elé tártuk már a javaslatot, és most ők vitatják meg azt. Tudjuk nyilván, hogy a különböző tagállamoknak különböző preferenciáik vannak, és ez látható itt az Európai Parlamentben is, vannak különböző vélemények. Van, aki azt mondja, hogy először a kockázat csökkentésre van szükség, és csak azután haladhatunk az idész felé, van, aki pedig a, ennek a fordítottját képviseli, mondván, hogy először az idészre van szükség, és a kockázat csökkentés még várhat magára. Itt egy kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, hiszen a kockázat megosztás, illetve kockázat csökkentés kérdése az egyik legvitatottabb, de világosan látható, hogy szépen lassan kirajzolódik egy irány, és azt hiszem, a dokumentum tervezet is ezt mutatja, ez olvasható ki belőle. Ami a stabilitás és növekedési paktum alkalmazását és a rugalmasságot illeti, amint önök is tudják, az Európai Bizottság egyik legelső kezdeményezése 2015. januárjában egy közlemény volt, a rugalmasságról a stabilitás és növekedési paktumra vonatkozólag. Ezzel azt hiszem, sikerül megválaszolni egy korábbi kérdést is. Meg fogjuk vizsgálni a különböző tényezőket, és szorosan együttműködünk Moszkoviszi biztos úr, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Köszönöm. Kárinsz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Dombrovskis alelnök úr. Üdvözlöm, angolul fogok ma délelőtt beszélni. Tudjuk, hogy ön már sokszor bizonyított Lettország miniszterelnökeként és bizonyította rá termettségét válsághelyzetben. Több mint 20%-kal csökkent a gazdaság. Ön nagyon gyors és méreható reformokat hajtott végre, és körülbelül másfél évvel később az ország visszatért a növekedési pályára, majd hamarosan az euróvezethez is csatlakozott. Remélem, hogy az kezelési készségeire a jelen pillanatban nem lesz szükség, legalábbis nem olyan mértékben, mint amennyire Lettországban szükség volt rájuk néhány évvel ezelőtt. Most rátérnék a ma délelőtti témáinkra. A Brexit zűrzavart okoz a piacokon, ez világosan látható. Tudjuk, hogy amint elindul az 50-es cikk szerinti eljárás, két évünk van, de nem tudjuk azt, hogy mikor indul majd el ez az eljárás, ez a nagy ismeretlen az egyenletünkben. Az emberek azt hiszem általában véve szeretik, ha van munkájuk, szeretik, ha kiszámíthatóan érkezik a fizetés a számlájukra, fizethetik a hiteleiket, szükség van tehát, szükségük van munkára, és szükség van egy bankágazatra is, amely finanszírozni tudja beruházásaikat. A kérdésem a következő. Tekintettel a bizonytalanságra, tekintettel az aktuális eseményekre, az európai bankágazat hogyan tudja majd állni a sarat. Lesznek továbbra is hitelek? Lát-e valamilyen közvetlen kockázatot, amely a bizonytalansághoz kapcsolódik, és ön szerint a jogalkotóknak milyen lépéseiket kellene tenniük annak érdekében, hogy kezeljék ezt a helyzetet? Ez lenne a kérdésem. Rendben. Ami a piaci kockázatokat illeti a brit népszavazás folyamányaként, Láthattuk, hogy a piacok nagyon erősen reagáltak a kialakult helyzetre. Nagyot estek a tőzsdék, és kockázatosabbnak ígérkeztek a különböző ügyletek, amelyek az Egyesült Királyság tevékenységéhez, illetve intézményeihez kapcsolódtak. a népszavazás utáni veszteségek gyakorlatilag az előző hét nyereségeivel voltak egyenlők. Láthattuk tehát, hogy a részvények ára csökkent, az arany ára nőtt, és az euróövezetben is láthattunk bizonyos hatásokat. A helyzet némileg stabilizálódott azóta, és a piacok visszaszerezték a veszteségek egy részét, amelyeket közvetlenül a népszavazás után szenvedtek el. A központi bankok, az Európai Központi Bank és a Bank of England is felkészültek voltak és jelezték, hogy készen állnak a beavatkozásra, hogyha arra szükség lesz. Ez is segített abban, hogy stabilizáljuk a helyzetet. Összességében azonban a helyzet bizonytalan marad, nyomon kell követnünk a helyzet alakulását, és készen kell állnunk arra, hogy beavatkozzunk, hogyha erre szükség van. Köszönöm. Jakob von Weizsäcker Köszönöm szépen, elnök úr. Dombrovskis úr, örülök, hogy itt van, és örömmel hallottam persze azt, hogy ön a too big to fail problémát kezelni kívánja, de az én kérdésem, vagy kérdéseim más területekre vonatkoznak. Először is szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan kívánja a saját kezdeményezésű jelentésünkben megfogalmazott ajánlást kezelni. Egy horizontális task force létrehozását javasoljuk a virtuális pénzemekkel kapcsolatosan. Lord Hill már létrehozott a fintekkel kapcsolatosan egy belső munkacsoportot, egy task force-ot, de mivel várhatóan a az új technológiák a pénzügyi ágazat területén kívül fejlődnek majd, ezért egy horizontális munkacsoport létrehozását javasoltuk. Érdekelne, hogy esetleg eh, eleget kívánne tenni a parlament ezen ajánlásának. A második kérdésem szélesebb területre vonatkozik. Tartok tőle, hogy a Brexit nyomán újfajta eh, adóverseny alakul ki a pénzügyi központok között a hétköznapi polgárok kárára. A londoni City jelentőségét eh, elveszíti, és így várhatóan egy adózási verseny alakul meg, gondoljunk Párizsra, Frankfurtra, Dublinra, Luxemburgra. Ezek lehetnek azok az új központok, amelyek a vállalkozásokat odavonzani kívánják. A kérdésem az, hogy hogyan akarja megakadályozni, hogy az adózással kapcsolatos szabályozásban a pénzügyi központokra vonatkozólag egy újabb lefelé mutató spirál alakuljon ki, amely nagy veszélyt rejtene magában. Köszönöm a kérdéseit. Először is, ami az új technológiákat illeti, egy nagyon érdekes új technológia kialakulását láthatjuk, amelynek, amelyben hatalmas lehetőségek rejlenek. Jelen pillanatban egy kicsit óvatosabb szabályozási megközelítést alkalmazunk, mert úgy gondoljuk, hogy ezek az új technológiák még nem fejlődtek ki teljesen, még nem látható át egészében, hogy milyen lehetőségeket rejtenek, milyen potenciállal rendelkeznek. A virtuális pénznemek területén már megkezdődött a munka, ez is egy nagyon érdekes fejlődő terület. Persze kockázatokat is rejt magában, ezeket is meg kell vizsgálni, a terrorizmus finanszírozása elleni harcra vonatkozó cselekvési tervünkben is foglalkozunk ezzel, és azt javasoljuk, hogy az illetékes hatóságok tekintsék át az idevágó tranzakciókat, és fontos lehetővé tenni az adatokhoz való hozzáférést is. A blockchain technológia lehetővé teszi ezt, lehetővé teszi mindegyik tranzakció ügylet vissza, nyomon követését, visszakövethetőségét, de ennek a mikéntjét még vizsgálni kell. Az írásos válaszaimban is leírtam, hogy létrejön az Európai Bizottságban egy belső task force, vagy munkacsoport a fintekkel kapcsolatosan, és nyitottak vagyunk arra az elgondolásra is, hogy létrejöjjön egy horizontális task force, amelyről ön az imént említést tett. Egy új technológiáról van szó, és valóban meg kell vizsgálnunk annak a különböző aspektusait. Tudjuk, hogy ez nem csak a pénzügyi ágazathoz kapcsolódik, a kommunikáció területén is fontos lehet, és sorolhatnám még. Tehát hajlandók vagyunk létrehozni ezt a munkacsoportot, nyitottak vagyunk az ötletre. Ami az adóversenyt illeti, illetve az esetleges problémákat ezzel kapcsolatosan. Ez egy olyan terület, amelyet nagyon komolyan kell vennünk. Ha megnézzük az adózással kapcsolatos eddigi munkánkat, vagy az OECD harcát az adó erózióval kapcsolatosan és a nyereség áthelyezésével kapcsolatosan, akkor nagyon fontos, hogy az ilyesfajta problémákat kezeljük. Az Európai Bizottság javaslataiban, de persze ez elsősorban Moszkoviszi biztos úr kompetenciájába tartozik, de egy olyan megközelítést próbálunk alkalmazni a bizottság részéről, hogy a nyereséget ott adóztassuk meg, ahol a gazdasági tevékenység valójában zajlik. Megpróbáljuk megakadályozni, hogy a nyereséget áthelyezzék, azért mert máshogy esetleg kedvezőbbek az adózási körülmények. Különböző kezdeményezéseink vannak ezen a területen. A határokon átnyúló megközelítésben a kettős adózás adózás elkerülésének alapelve uralkodik, és egy átállást tervezünk a hatékony adózás koncepciójára. És lehetővé kívánjuk tenni egy tagállam számára, hogy adóztasson, abban az esetben, ha a nyereséget egy másik tagállamban nem adóztatták meg. Megkívánjuk vizsgálni az állami támogatások rendszerét is, hogyha új adószabályok jönnek létre egy tagállamban, amelyek esetleg előnyösebb helyzetbe hoznak egy-egy vállalkozást, akkor ezt illegális állami támogatásként értékelhetjük. Ezek olyan kérdések, amelyeket nyomon kell követnünk, olyan problémák, amelyeket kezelnünk kell, és már vannak erre vonatkozóan különböző kezdeményezéseink. Természetesen érdemes látni azt, hogy az Európai Unió szemszögéből az adózás egy nagyon összetett kérdéskör, mert az összes adózással kapcsolatos döntés hangúságot követel meg a tanácsban, és ezt sajnos nem mindig könnyű elérni. De ismervén ezeket a korlátokat, természetesen továbbra is konkrét javaslatokat kívánunk majd beterjeszteni ezzel kapcsolatosan. Köszönjük, Eszter Delange. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Mivel lassan a meghallgatás végéhez érkezünk. Nem az idészről kérdeznék, hiszen azt hiszem már jó pár felszólaló ezzel kapcsolatosan kérdezett öntől. Először is köszönöm, hogy itt van a lelnök úr e hajnali órán, és hogy itt van, hogy egyeztessen velünk. A Brexit szavazás, népszavazás nagyon releváns volt számunkra az Ekon szakbizottságban is. Felmerült bennünket, hogy az Econ, bennünk, hogy az Ekon szakbizottság hatékony, munkájának a hatékonyságára az milyen hatással lesz. De hát nyilván az Európai Parlament elnökeitől, illetve a bizottság elnökétől érdemesebb lenne megkérdezni ezeket a kérdéseket. Az 50-es cikk szerint eljárás elindítása, és így tovább, ezek mind-mind nagy mértékben befolyásolják majd a munkánkat. Nyilvánvalóan ez nem csak szorosan az ekonhoz kapcsolódó kérdés. Hogyha az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, akkor az euróvezetet egyre többen tekinthetik az Európai Uniónak. Ez esetleg veszélyes is lehet, hiszen vannak olyan tagállamaink is, amelyek nem euróvezeti tagok, és amelyeknek potenciálisan csatlakozniuk kellene az euróvezethez. Hogyan kívánja biztosítani azt, hogy egyfajta szakadék alakuljon ki az euróvezeti országok között és azon országok között, amelyeknek még be kell lépniük az euróvezetbe. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a jövőbeni munkánkat nagy mértékben befolyásolja, és olyasmi, amiről még nem esett szó, és érdekelne az is, hogy esetleg milyen más egyéb kérdésekkel kíván foglalkozni ebben az összefüggésben. Ami az euróvezetet illeti, illetve az euróvezeten kívüli országokhoz fűződő viszonyt, különböző irányokba indultunk már el, ami a gazdaság és monetáris unió elmélyítését illeti, ezt folytatni kívánjuk az öt elnök jelentésével összhangban. Javaslatokat terjesztettünk be az első szakaszra vonatkozólag, és most készítjük elő a második szakaszt az öt elnök jelentésének megfelelően, és egy szakértői csoportot kívánunk létrehozni ebből a célból mi hamarabb. Mi hamarabb. Munkánk során mindig is hangsúlyoztuk, hogy az összes kezdeményezés nyitott és átlátható lesz a nem euróvezető tagállamok számára is. Ahol csak lehet, akkor, ahol csak lehet, úgy hozzuk létre a kezdeményezéseket, hogy a nem euróvezető tagállamok is csatlakozhassanak a kezdeményezésekhez. Minden, ami az Európai Unió belső piacát érinti, EU-s szintű ügyként tekintendő, tehát az Európai gazdaság és monetáris unió elmélyítése semmiképpen sem sodorhatja veszélybe az Európai Unió belső piacának integritását, egységességét. Ezt a megközelítést kívánjuk a jövőben is alkalmazni. Amikor a bankunióról beszélünk, akkor azt is láthatjuk, hogy a bankunióhoz jelen pillanatban az euróvezeti országok tartoznak, ugyanakkor a nem euróvezeti országok is csatlakozhatnak, hogyha szeretnének, és a jövőbeni jogalkotási munkánk során is fel kell kínálnunk ezt az opciót a számokra. A lehető leginkluzívabbnak kell lennünk, és meg kell próbálnunk megőrizni az Európai Unió egységességét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, egy rendkívül érdekes és pozitív kicsengésű meghallgatáson vehettünk részt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött ide. Sejtésem szerint minden kolléga elégedett. Hamarosan összeülnek a koordinátorok, hogy informálisan mérleget vonjanak a mai egyeztetéssel kapcsolatosan. Nagyon nagyra értékelem, hogy itt volt. Köszönöm szépen, Dombrovszki szalelnök úr. Köszönöm. És várom az együttműködést önökkel a különböző dossziékkal kapcsolatosan, amelyekről ma szó esett. Köszönöm.